Iniziamo i nostri lavori che oggi... Kezdjük meg munkánkat. A mai napi rend nem túl zsúfolt. Mindenek előtt ismertetném a koordinátori döntéseket. Ezt követően el kell döntenünk, hogy hogyan hallgatjuk meg a minket érdeklő témákban illetékes biztos jelöltet. Döntenünk kell a további meghallgatásokban való részvételünkről is. Szárkoszki előadó úr majd erről fog beszélni, illetve a az Európai Ügyi Nemzeti Parlamenti Szakbizottságok szervezete a koszák üléséről fog beszámolni Macmillan Scott alelnök úr. Végül pedig nem, nincs is más, ennyi. Akkor láthatják, hogy nincs túl sok munkánk ma. Akkor kezdeném is a koordinátori döntésekkel. Október 19-én már eldöntöttük, hogy nem fogunk a mentesítési eljárásról jelentést készíteni, de tegnap hosszas ülést tartottak a koordinátorok, és a következő kinevezések történtek meg. Ah pénzügyi rendszer felügyeletével kapcsolatban öt jelentést készít a gazdasági szakbizottság, a koordinátorok azt javasolják, hogy mi is készítsük véleményt, de egyetlen jelentést az öt jelentéshez. Az EPP kérte magának ezt a jelentést. Egy, pont, egy pontért. Aztán jogi bizottság saját kezdeményezésű jelentés a jobb szabályozással kapcsolatban. Erről is elég sokat vitáztunk tegnap. felvetődik, hogy a jogi szakbizottság kizárólagos hatáskörre rendelkezik. De Hadd emlékeztessek rá, hogy a Lisszaboni szerződésben az szerepel, hogy az Unió és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatokat meg kell erősíteni a szubszidiaritás és a, az arányosság területein, és ez minket közvetlenül érint, ezért úgy döntöttünk, hogy részt veszünk ebben a munkában. Tizedikén ülésezik a jogi bizottság, és a akkor ott megállapíthatjuk majd, hogy szükséges-e a mi részvételünk a munkánkban a jelentés tartalmától függően az EPP kapna jelentést egy pontért. Természetesen, hogyha úgy ítéljük meg, hogy felesleges véleményt készítenünk, akkor nem fogunk Szokás szerint minden szakbizottságon belül kell lenni egy esélyegyelőségi felelősnek, Gurmai alelnök asszonyt bíznánk meg a esélyegyelőségi kérdések vitelével. További döntések. A 2020-2030-as reflexiós csoport munkájával Szalimákis is fog foglalkozni. Ami a vizsgálóbizottságok működését illeti, a szocialista frakció három pontot készíti el ezt a jelentést, további döntések, parlament bizottság keretegyezmény felülvizsgálata, itt az EPP két pontért készíti el a jelentést, további döntések, saját kezdeményezésű jelentés az Európai Emberi Jogi Egyezményhez való csatlakozásról, mint tudják, ez is a Lisszaboni szerződéshez kötődő téma. Itt is csak lehetőségünk van, nem kötelező. Meg kell vizsgálnunk, hogy érdemes-e véleményt készítenünk, és hogyan illetve meg kell vizsgálnunk, hogy csatlakozni kell ez, ez az egyezményhez, a szocialista frakció két pontért készíteni el a jelentést. A szakbizottsági elnökök értekezletének levele a következő téma az eljárási szabályzat 27-es, 28-as cikkének értelmezése az a döntés született, hogy én fogok válaszolni erre a levélre. Májusban átmeneti intézkedéseket javasoltak ebben a levélben. A szakbizottságunk egy delegáció révén részt vesz a fő megbízott meghallgatásán is. Tehát részt veszünk a fő megbízott meghallgatásán is. Aztán arról is vitet folytattunk, hogy milyen pénzzel rendelkezik a szakbizottságunk, a szövetségi berendezkedésű államok választási rendszerének összehasonlító tanulmányát elkészítenénk. Emlékeztetnék a június 30-i német szövetségi alkotmánybírósági végzésre. végzés miatt érdemes lenne megvizsgálni, hogy mi történik a különböző tagállamokban. Részben elvégezték már ezt a munkát, de különösen a szövetségi berendezkedésű államok érdekesek ebből a szempontból. Ami azt illeti, hogy az Európai Unió csatlakozik-e az emberi jogi egyezményhez, meglátjuk, hogy a meghallgatáson részt veszünk-e. szakbizottságunk egy delegációja Magyarországra látogat a második fél évben. parlamenti szakbizottságunk az Európai Unió minden tagállamába el kíván látogatni az elkövetkező öt év során. Ezeket a látogatásokat most készítjük elő. Miért küldünk delegációkat? Nos, azért, hogy felmérjük, hogy miként alakul az EU jövője, a demokrácia, a szuverenitás, a nemzeti identitás szempontjából Lengyelországba, Olaszországba, Németországba kívánunk még ellátogatni a közeljövőben. Persze ezen még lehet módosítani, Hát ennyiben kívántam beszámolni a tegnapi hosszú koordinátori ülés eredményeiről. Hogyha nincs ellenvetésük, akkor úgy ítélem meg, hogy önök is egyetértenek ezekkel a döntésekkel, ez tökéletes, akkor a bizottságunk jóvá hagyja ezeket a döntéseket, és így a következő napi rendi ponthoz. Az intézményes ügyekkel foglalkozó ö, biztosi jelölt meghallgatásáról van szó. Szraszowski úr a jelentéskészítőnk, október 19-én már beszéltünk erről. Szraszkowski urat ö, kijelöltük arra, hogy előkészítse az intézményes ügyekkel foglalkozó biztos meghallgatását. Duff úr fogja a teljes meghallgatási ö, eljárást felügyelni, van is már egy problémánk. November 25 és december 4-e között zajlanak a meghallgatások. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan el kell végeznünk a munkát. A szakbizottsági elnökök értekezlete egységes dosszié összeállítását javasolja az összes biztos jelölt számára, amihez kiegészítő kérdéseket lehetne hozzátenni a prioritásokkal kapcsolatban, amelyek az egyes biztosokat érintik majd. Biztos megkapták önök is az elnöki értekezet által összeállított kérdőívet. Jó, hát én csak ennyit akarok erről most mondani. Az alelnök úr felé, Szraszkowski úr felé fordulok. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, hogy ne ismételjem azt, amit az elnök úr mondott, de mégis hangsúlyozzam, hogy nagyon szoros az időzítés. Múlt héten folytatódott a vita, de sajnos ugye a legtöbb kollega nem volt itt, ezért nem tudtunk igazán mélyreható vitát folytatni. Ma remélhetőleg folytatódik az egyeztetés önökkel, és a prioritásainkat végleges formába tudjuk önteni. Ha térjek vissza magára a lényegi kérdésre, hogy meghallgatásokat tartunk, és a biztos jelölteknek kérdéseket teszünk fel. Az előző ciklusban komoly reform zajlott Andrew Duff irányításával, és végül öt írásbeli kérdést tettünk fel a biztos jelölteknek szakbizottságonként. Idén az a javaslat született, hogy egyetlen kérdőív, egységes kérdőív szülessen, sok vita volt erről. Ugye idő szűkében döntött az elnök értekezlet így, hogy egységes kérdéssort tennénk fel. Mm, megkapták önök ezt az öt kérdést, ezek megfelelően, vagy meglehetősen nyitott kérdések felkészültségükre vonatkozóan, aztán intézményes kérdésekre alapvetően arra vonatkoznak, hogy a bizottság és a parlament közötti kapcsolatot hogyan látják, illetve hogy milyen prioritásokat képzelnek el. Mivel sokan nem értetek egyet ezzel a koncepcióval, úgy döntöttünk, hogy ki lehet egészíteni ezeket a kérdéseket a saját prioritásokkal rajtunk múlik, hogy legyenek-e prioritásaink. Én azt javaslom, hogy legyenek, de természetesen ez a tárgyát képezi olyan szakbizottságokban, amelyek jogalkotási kérdésekkel foglalkoznak, valószínűleg könnyebb egyértelmű kérdéseket feltenni, határidőkre rákérdezni, stb. Én a prioritások mellett lennék, az ötödik kérdés egészítenénk ezzel ki. Elég szoros a határidő, a hét végéig kell elvégeznünk ezt a munkát. Gyorsan kell dolgozni, az elnök úr is mondta. Maga a meghallgatási eljárás elég problémás, de azt hiszem, hogy Andrew majd részletesebben beszámol erről, mert nyilvánvalóan problémás, hogy minden meghallgatást decemberben lebonyolítsunk. Könnyen előfordulhat, hogy januárra elcsúsznak, de ez egy másik kérdés, mert kiosztottam a szakbizottságunk öt prioritását. Egyenként felolvasnám ezt. Tudniuk kell, hogy nem volt időnk megfelelően felkészülni ez csak az én vázlatos javaslatom, és természetesen rendelkezésükre állok, bármikor módosíthatjuk, hogy a hét végén benyújtsuk végleges formájával, de még egyszer emlékeztetek rá, hogy nagyon szorít az idő. Egyes prioritás az EU külpolitikájával kapcsolatos parlamenti álláspont, illetve a az Európai Külszolgálat parlamenti ellenőrzése, ahogy az erről szóló jelentés is azt tartalmazza. A kettes prioritás a Lisszaboni szerződés újításainak megvalósítása, a nemzeti parlamentekkel való kapcsolat, sárga kártya, a szubszidiaritás, tehát a sárga laprendszer, a szubszidiaritás esetében, Lisszaboni szerződés garanciái, úgynevezett vészfékek, és a komitológiában osztott hatáskörök, állampolgári kezdeményezés, passzrel záradék, hármas prioritás, a Stockholmi program megvalósítása az alapvető jogok fényében Négyes prioritás a választási jog megvizsgálása, különös tekintettel az állampolgári részvételre az európai választásokon, az elnök úr már beszélt erről. Ötös prioritás, az Európai Parlament ugye az új 225-ös cikk értelmében jogalkotást kezdeményezhet az Európai Bizottságnál. Érdekes lesz ennek a gyakorlati vonatkozásait megvizsgálni. Tehát ez az az öt javaslat, amivel önökhöz fordulok. Ezt kellene megvitatnunk. Az első kérdés természetesen az, hogy akarunk-e prioritásokat, vagy inkább ajánlásokat akarunk. Tehát általánosak akarunk-e lenni, vagy pedig kicsit specifikusabbak, konkrétabbak, szívesen meghallgatnám az önök véleményét e témában, mert a bizottsági elnök értekezlet lehetővé teszi mind a kettőt számunkra, tehát lehetünk ennél konkrétabbak, specifikusabbak, ajánlásokat tehetünk időpontokra, határidőkre, menetrendre, stb. És persze ott van a tartalmi kérdés is, hogy egyetértünk-e ezekben a prioritásokban, meg az a kérdés is, hogy olyan akarjuk rangsorolni őket. Lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy az Lisszaboni szerződés megvalósítása az egyes, és a külszolgálat csak a kettes pont, hogy prioritás legyen szívesen megvitatnám, hogy milyen szerepet kell betöltenünk a meghallgatásokba, és milyen konkrét ö, prioritásaink, ajánlásaink legyenek. Mindenképpen érdemes ö, rápillantani arra az öt kérdésre, ami az önök dossziában szerepel, az általános öt kérdésről van szó. Ez lesz az első öt kérdés. Az egyes kérdés az ő prioritásaikkal, a biztos jelöltek prioritásaival foglalkozik, a kettes hármas pedig az intézményes kapcsolatokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelentés készítőjének. Most pedig megnyitom a vitát Dafur. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Először is az időzítésről, a menetrendről. a kijelölések folyamatáról, csomagjáról egy külön csúcs fog dönteni, lehet, hogy 12-én, egy rendkívüli csúcs, de lehet, hogy még az előtt. Barozó elnöknek valószínűleg némi időre lesz szüksége, hogy a biztosok között a tárcákat elossza. Nem hiszem, hogy ezt nagyon gyorsan el tudná végezni. Örülnék, ha gyorsan elvégezné, de azt gondolom, hogy ez nem annyira egyszerű, vagy ö, olyan ö, kézenfekvő folyamat, mint gondolnánk. Barroso elnök tárcákra tett javaslata alapján készültek a parlamenti kérdések. Miután a kérdéssort kiküldjük, a biztos jelölteknek legalább két hét áll majd rendelkezésükre, hogy válaszoljanak a kérdőívre, és hogy tájékozódjanak a feladatkörükről. Persze lehet, hogy egyes biztos jelöltek gyorsabban elvégzik ezt a munkát, mint mások, de hogyha komolyan akarjuk venni ezt a folyamatot, és a meghallgatást hiteles meghallgatásként akarjuk lebonyolítani, akkor a parlamentnek és a bizottságnak is megfelelően fel kell készül, készülnie erre a folyamatra. A kérdőívre adott válaszokat le kell fordítani 19 nyelvre, és ez nem megy gyorsan. A decemberi Strasbourg ülés előtt egy héttel kezdődhet itt csak meg a meghallgatási folyamat, és minden bizonyal nem tudjuk lebonyolítani karácsonyra az kell, hogy legyen a célkitűzésünk, hogy január elején befejeződjön a meghallgatás, és az egész bizottság jóváhagyásra kerüljön. Tehát végül is január 20-án Strasbourgban hagyhatjuk jóvá a teljes Európai Bizottságot. úgy tűnik, hogy két meghallgatás zajolhat párhuzamosan egyszerre. Persze ez nem ideális felállás. A parlament és a sajtó mind a 26 jelölt meghallgatását nyomon kívánja követni, és a párhuzamosan tartott meghallgatások némiképpen már csökkentik annak az esélyét, hogy maximális legyen a kontroll. Ami a szakbizottság prioritásaira tett javaslatot illeti Rafael részéről, ami itt nem szerepel, az az a, az közi kapcsolatokért felelős európai biztos felelőssége az információs kampányban, a közvélemény tájékoztatásában Wallström alelnök nagyon nagy hangsúlyt helyezett az állampolgárok tájékoztatására az EU-val kapcsolatosan, illetve a bizottság és a parlament közötti együttműködésre az átláthatóság javítása eh, terén. És úgy gondolom, hogy eh, kell, hogy legyen egy olyan kérdésünk, amit eh, ezzel kapcsolatban teszünk fel a biztos jelölteknek, mármint ennek a jelöltnek. Ami a négyes prioritást illeti. Nagyon fontos téma számunkra a választási részvétel, de fontos, hogy ne legyen túl előíró jellegű a hozzáállásunk, inkább egy nagy konzultatív folyamat zajoljék a nemzeti parlamentekkel, civil szervezetekkel, politikai pártokkal, és hasznos lenne, hogyha konszenzus alakulnak ki ebben az érzékeny kérdésben. Úgy gondolom, hogy egy eléggé nyitott kérdést tehetnénk fel azzal kapcsolatban, hogy mekkora jelentőséget tulajdonít a biztos jelölt a választási reformnak. Én szerintem ne legyünk túl konkrétak azzal kapcsolatban, hogy mit várunk. Ezt leszámítva, én egyébként elégedett vagyok ezzel a listával, azzal, hogy az ötös pont helyett a tájékoztatás problémája szerepeljen. Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót, válaszadásra a kollégának, én magam is szeretnék néhány dolgot elmondani. Azzal én is egyetértek, hogy nagyon kevés időnk van. Most ugye a hét végén már elérkezik a hatodikai dátum. De jó lenne, hogyha megtudnánk a titkárságtól, hogy az elnökök értekezlete mikor fog döntést hozni erről a végleges listáról, illetve hogy mikor fogják majd eljuttatni ezt a kérdéslistát a biztos jelöltekhez. Tehát abban a pillanatban, hogy a biztos jelöltek jelölése hivatalosra válik, ők rögtön meg is kapják ezt a kérdőívet? Egyébként azt a tájékoztatást kaptam a titkárságtól, hogy november 30 és december 4 között kell kidolgozni a kérdéseket. Elnök úr, köszönöm szépen. Én először is szeretnék köszönetet mondani Cerkovszki kollégámnak, mert eléggé széles palettán dolgozva készítette el ezeket a kérdéseket. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos a leendő biztosok meghallgatása. Éppen ezért igen, fontos ez a mai vita. Hogyha most megnézzük konkrétan a kérdéseket, akkor a kérdéseknek valahogyan azt kell kideríteniük, hogy a biztos jelöltek mennyire alkalmasak a rájuk bízott szerep betöltésére, a feladat elvégzésére. Tehát tulajdonképpen az adott bizottsági képviselő, biztos, illetve a bizottság elnökének képességeit kell megvizsgálnunk, felmérnünk ezzel a kérdőivel. Nyilván nem várhatjuk azt egyetlen biztos jelöltől sem, hogy minden általános problémát megoldjon. Ez az első dolog, amit tisztáznunk kell. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk abban, hogy hogyan és milyen kérdéseket teszünk fel a biztos jelölteknek. Akkor most nézzük konkrétan a kérdéseket. A kérdésekkel kapcsolatban az első megjegyzésem a következő. Abban a pillanatban, hogy megtudjuk, hogy kik a biztos jelöltek, tehát amikor hivatalossá válnak a jelölések, már akkor nagyon sok az alkalmasággal kapcsolatos kérdés számunkra is tisztázódik. Tehát, hogyha látjuk, hogy kik a jelöltek, hogyha megnézzük az életrajzukat, megnézzük a kompetenciáikat, a tapasztalataikat, akkor már is jobban láthatjuk, hogy úgymond kivel van dolgunk, és akkor ennek megfelelően is talán még alakítani kell majd a kérdéseket, amiket feltennénk nekik. Tehát azért attól függően, hogy ki lesz az adott biztos jelölt, egy kicsit máshogy kell kérdeznünk attól is függ, hogy melyik tagállamból érkezik ez a biztos jelölt, hiszen vannak olyan tagállamok, ahol eléggé erős az euroszkepticizmus. Nyilván egy ilyen országból érkező biztos jelöltet másképp fogunk kérdezni. Ezen kívül azt is meg kell néznünk, hogy milyen jellegű országból érkezik a biztos jelölt, mondjuk egy szövetségi típusú államban. Nagyon sok kérdéssel kapcsolatban más a megközelítés. Úgyhogy szerintem elengedhetetlen, hogy pontosan ismerjük a jelölteket ahhoz, hogy kidolgozzuk a megfelelő kérdéseket. Nyilván a jelölteknél, talán úgy kellene fogalmazom, hogy jelöltek és jelölt nők, hiszen reméljük, hogy lesznek női jelöltek is. Tehát a jelölteknek mindenképpen az életrajzuknak megfelelő kérdéseket kell feltennünk. Nyilván figyelembe vesszük, hogy mely tagállamból érkeznek ezek a biztos jelöltek, de hát mégiscsak európai szemszögből kell megközelítenünk a kérdéseket, és azt kell néznünk, hogy adott esetben képesek a jelöltek arra, hogy saját országuk politikáján fölülemelkedve tényleg európaiként tudjanak cselekedni. A biztosok kollégiumának ugyanis pusztán európai intézménynek kell lennie, ami ilyen szinten független a tagállamoktól. Az is előfordulhat, hogy lesz egy alapvetően jó képességekkel rendelkező jelölt, aki mondjuk nem képes ennek az európaiságnak megfelelni, és hát ez is akkor ugye negatívumként felróható neki. Egyébként van néhány kérdés, amit már elég régóta feszegetünk itt Európában. Arról van szó, hogy az európai polgárok hogyan viszonyulnak az európai intézményekhez és az európai politikához. Úgy látjuk ugyanis, hogy jelentős szakadék alakult ki a polgárok, illetve az intézmények és politikák között. Hatalmas ez a szakadék. Egyik oldalon itt állnak az európai polgárok, a szakadék túloldalán pedig az intézmények és szakpolitikák. Úgyhogy ha szeretnénk valami változtatni, akkor annak arra is irányulnia kell, hogy egy kicsit közelebb vigyük Európát a polgárokhoz. Ez mindenképp alapvető kérdés. És a következő alapvető kérdés, amit mindenképpen tükröztetnünk kell a kérdésekben, az nem más, mint a válság. A gazdasági és pénzügyi válság, ami kihatással van politikáinkra. Nem szabad elbanalizálni ezt a válságot, hiszen a válság valóban nagyon komoly negatív hatásokkal bír. Hogyha nem lépünk fel a válság ellen, hogyha nem vagyunk eléggé kemények, az nagyon kockázatos lehet. És ez sajnos nem csak gazdaságunkat, hanem demokráciánkat is fenyegetheti. Aztán nézzük a további kérdéseket. Úgy vélem, hogy további kérdéseket is figyelme kell venni, többek között azt a kérdést, amiről tegnap beszéltünk, ez pedig az opt-out az alapjogi kartával kapcsolatban. Itt Lengyelország, az Egyesült Királyság, illetve újabban a Cseh köztársaság merült fel az alapjogi karta aloli opt-out tekintetében. És meg kell majd várnunk, hogy a, mi lesz végül is a cseh köztársaság végleges álláspontja. Én úgy vélem egyébként, hogy az alapjogi kartából való kilépés, ez az opt-out eléggé rossz tendencia. Én alapvetően úgy gondolom, hogy ez probléma, ha valamelyik európai tagállam úgy véli, hogy nem képes megfelelni az alapjogi kartának, és ki akar ebből lépni. ezen szakbizottságban számos alkalommal elhangzott, hogy voltak olyan európai bírósági ítéletek, amelyek szinte aláaknázzák bizonyos európai intézmények működését, és meg kell kérdeznünk majd a biztos jelöltet, hogy az ilyen jellegű, főképp Németországot érintő bírósági ítéletekkel kapcsolatban mi a véleménye. Hiszen, hogyha ilyen egy kicsit anti-európai bírósági ítéletek születnek, illetve hogyha tagállamok szeretnének kilépni az alapjogi kartából, akkor komoly probléma van, és ezt is meg kell kérdeznünk majd a biztos jelöltől, hogy hogyan tudja ezeket megoldani. Köszönöm szépen. Czerkovszki úr talán szeretne hozzászólni, úgyhogy addig is megszakítjuk a kérdéseket, parancsoljon. Köszönöm szépen, nem szeretném túlzottan hosszúra nyújtani a bevezetőmet, de hát néhány dolgot el kell mondani, néhány dologgal tisztában kell lennünk, hogy tényleg fókuszáltan tudjunk vitázni. Az első dolog az, hogy most az írásbeli kérdésekről beszélünk, és itt fókuszálnunk kell arra, hogy mit szeretnénk elérni az írásbeli kérdésekkel. És utána lesz még egy meghallgatás, ahol bármivel kapcsolatban lehet szóban kérdezni, de most akkor koncentráljunk az írásbeli kérdésekre. Tehát nagyon sok aspektus volt, beszéltünk az alapjogokról, az alapjogi kartáról, arról, hogy hogyan alakul majd a jövő ezzel kapcsolatban. Nos, ez olyan specifikus kérdés, amit írásban ugyan nem tudunk feltenni, de szóban majd fel lehet tenni a meghallgatáson. Úgyhogy egyelőre most azon gondolkodunk, hogy mi legyen az az öt prioritás, amit az írásbeli kérdésekben szeretnénk megfogalmazni. Természetesen itt most általános kérdésekről van szó. Nyilván nyitott vagyok arra, hogy az eredeti javaslathoz képest egy-két pontban eltérjek, amennyiben erre szükség van, vagy pedig, hogy módosítsak a kérdéseken. De Értsék meg, most nincs értelme belemenni abba, hogy végtelen listát készítsünk el az apróbb kérdésekről, mert ezeket majd szóval lehet feltenni a meghallgatáson. Eredetileg nem akartam felolvasni azt az öt nyitott kérdést, amit a szakbizottsági elnökök megfogalmaztak, de lehet, hogy mégiscsak fel kellene olvasnom, mert sok minden már ebbe benne van. Az első kérdés, amit minden egyes biztosnak feltesznek, az általános kompetenciával a személyes függetlenséggel és az európai elkötelezettséggel kapcsolatos, vagyis, hogy milyen személyes tapasztalatai vannak, hogy biztos legyen, és hogy hogyan tudja az európai érdekeket képviselni vagy milyen garanciái vannak annak, hogy ön függetlenül fog dolgozni. Tehát mindezek a kérdések, a függetlenség, az elkötelezettség és a tapasztalat, ez már benne van abban az általános kérdésben, amit minden egyes biztos jelöltnek fel fogunk tenni. Aztán két további kérdés, a saját portfóliójának köze, kezelése, illetve az Európai Parlamenttel és a szakbizottságokkal való egyetértés és együttműködés. Például hogyan fog majd együttműködni a biztosi kollégium, illetve hogyan fog megfelelni az elkötelezettségeinek, és hogyan fog együttműködni a parlamenttel hogyan tudnak majd megvalósítani megerősített együttműködést a parlamenttel, hogyan fogják a parlamentnek eljuttatni a megfelelő információt és dokumentumokat. És aztán van még két politikai jellegű kérdés. Az egyik, az ön portfóliójában mi az a három legfontosabb prioritás, amit meg kíván valósítani. Tehát megvannak ezek az általános kérdések, ami alapján megismerhetjük majd az adott szemét. Az imént azt mondták itt a kollégák, hogy hogyan ismerjük meg, hogy kinek milyen az életrajza, milyenek a tapasztalatai. Hát itt van ez az öt kérdés, ezek az általános kérdések már elmondják, hogy mi az adott jelöltnek a véleménye a saját szerepéről, az intézményekkel való kapcsolattartásról. Tehát a mi feladatunk most az, hogy egy kicsit specifikusabb kérdéseket tegyünk fel írásban, és utána jönnek majd a szóbeli kérdések, amik kiegészítik ezeket az általánosabb írásbeli kérdéseket. Úgyhogy most összefoglalva, ami az általános kérdéseket illeti, ezek már megvannak, ezeket minden biztos jelöltnek fel fogunk tenni. És aztán jön még öt írásbeli kérdés, ezek a legfontosabb prioritások, és ezen kívül bármilyen más kérdésben még hozzá lehet majd szólni a meghallgatás során a vitában. És akkor remélem, hogy most megszületik majd valamilyen általános egyetértés, és akkor azt az öt kérdést, ami ebben a külön dokumentumban szerepel, ezt ki tudjuk majd alakítani, és akkor a következő napokban ezt véglegesen megfogalmazzuk, hogy ötödikére készen álljon a dokumentum. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen alelnökünknek, a jelentéstevőnek, hogy egy kicsit a tiszta vizet öntött a pohárba, tehát hogy vannak az általános kérdések, amit mindenkinek fel lehet tenni, és utána következnek még olyan kérdések, amiket szóban fel lehet tenni. És köszönjük azt is, hogy ismertette, hogy mik azok a kérdések, amelyeket minden egyes biztos jelöltnek így is úgy is fel fognak tenni. Söflin úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Szeretnék én is külön köszönetet mondani Treszkowski úrnak, mert nagyon jó munkát végzett. És köszönjük szépen azt a tisztázást is, amit az imént elmondott. Én egyébként még mindig látok egy kis ö, szakadékot, egy kis hiányt az általános kérdések, illetve a mi szakbizottsági kérdéseink között. Tehát valahogy össze kellene kapcsolni ezt a két kérdés sorozatot, és ezzel kapcsolatban szeretnék néhány szót elmondani. Először is azt, hogy valami itt hiányzik. Az alapvető dimenziókkal kapcsolatban nem teszünk fel kérdést. Például, mi legyen az európai integráció jövőjével? Ez talán implicit mondom szerepel a szövegben, de expliciten nem. Jó lenne, hogyha felkészülnénk a meghallgatásra, és például feltennénk azt a kérdést, hogy ön hogyan definiálja az európai identitást? Ön mit ért európai érdekek alatt? Ön hogyan értelmezi az európai intézmények szerepét az európai integráción belül? Tehát ezeket a kérdéseket kellene feltenni, és utána átvihetnénk a beszélgetést a polgárokkal való kapcsolattartás szintjére. Tehát szerintem Nyilván ezt csak akkor tudhatjuk, hogyha már tudjuk a neveket, de meg kell néznünk, hogy eddig milyen tevékenységet végzett a biztos jelölt a saját országában, hogy hogyan tekintenek rá a polgárok, hogy eddig hogyan tudta megvalósítani a munkáját, hogy eddig milyen Európával kapcsolatos tevékenységeket végzett. Tehát mindezt meg kell néznünk, ha már ismerjük a neveket. Aztán itt a prioritásoknál, az általános kérdéseknél azt látom, hogy három prioritást kell majd minden biztos jelöltnek elmondani. De azt is elmondhatná emellett, hogy hogyan fogja ezt a három prioritást összehangolni, hogy ezeket hogyan tudja sorrendbe helyezni, és hogy milyen politikai célkitűzések kapcsolódnak ezen prioritásokhoz. Tehát, hogy mondja el, hogy mi az első prioritás, második prioritás, harmadik prioritás, és hogy ezeket hogyan fogja összekötni, és összekötve megvalósítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Söpfin úr. Megérkezett Macmillan Scott alelnök is, akinek sajnos elég kevés ideje van, mert egyéb elfoglaltságai is vannak, úgyhogy akkor most egy kicsit félretenném a hozzászólók listáját és egy kicsit elhalasztjuk akkor a biztos jelölt meghallgatásával kapcsolatos kérdéseket, és ugorjunk át a hatos napirendi pontra, kapcsolat a nemzeti parlamentekkel. Tehát most, hogy itt van Macmillan Scott alelnök, előre vesszük akkor a hatos pontot. Neki sajnos hamar el kell mennie, és amikor megtárgyaltuk a hatos pontot, akkor visszatérünk majd az ötösre, a biztos jelöltek meghallgatására. A Kosszák legutóbbi ülése, most már a hatos napi rendi pontnál járunk, ugyebár Stockholmban volt, októberben. Tehát uh, október 4-től 6-ig Stockholm. A parlamentet Macmillan Scott úr képviselte ezen az ülésen. Az ülés dossziéját mindenki számára eljutottuk, eljuttattuk, angol és francia nyelven már hozzáférhető ez a dokumentum. Tehát a kozák legutóbbi üléséről mindenkinek eljutottuk a dokumentumot, és meg is adom a szót Macmillan Scott úrnak, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, nagy privilégium számomra, hogy itt lehetek ma reggel, és beszámolhatok arról, hogy mi történt a legutóbbi kozák ülésen. Egyébként az önök elnöke is ott volt ezen a stokholmi ülésen. Október 4-től 6-áig tartott ez az ülés. Maga az ülés, tehát a kozák ülés az Európai Unió tagállamainak, nemzeti parlamentjeinek képviselőinek a részvételével zajlott sok helyen, természetesen ugye a két parlamenti ház képviselői is részt vettek. Az első és nagyon fontos téma az ír népszavazás eredménye volt. Egészen mostanáig az volt a gyakorlat, az volt a hagyomány, hogy az Európai Parlament delegációját két alelnök vezeti, és az elmúlt öt évben engem ért az a szerencse is megtiszteltetés, hogy én voltam az egyik alelnök, és hát a mostani mandátum alatt ismét én voltam a parlamenti delegáció egyik vezetője. Egyébként a büroülés is volt Párizsban, ahol a másik alelnök nem volt ott, de én ott voltam, és hát tényleg elmondhatom, hogy a kozák ülések legnagyobb részén ott voltam az elmúlt öt évben. Tehát a kozák, ülésé, kozák ülésén az Európai Parlamenten kívül a nemzeti, panta, nemzeti parlamentek képviselői is részt vesznek. És gondolom, hogy itt mindenki tudja, hogy folyik némi vita arról, hogy hogyan képviselteti magát az Európai Parlament a kozákban a jövőben. Úgy gondolom, hogy ez a szakbizottság nagyon fontos szerepet játszik majd abban, hogy hogyan tudunk megfelelni azoknak a kötelezettségeknek, amelyeket a Lisszaboni szerződés ránk ró. Nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy az Európai Parlament egy egyedi szerv és egyedi helyzetben van, ugyanis a Kozák Trojkának ez az egyetlen állandó tagja. Ez komoly lehetőségeket nyújt mind a nemzeti parlamenteknek, mind pedig a kozák titkárságnak itt Brüsszelben. Ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk. Ami a kozák ülést illeti, nagyon jó hangulat uralkodott. Először Írország képviselői elmondták a referendummal kapcsolatos információkat, meghallgattuk Patrick Reinfeldet ezután, és ő elmondta, hogy reményei szerint nagyon hamar ratifikálható lesz majd a Lisszaboni szerződés, és akkor tulajdonképpen már az év elején elkezdhetünk vitázni a fontosabb posztok betöltőiről, illetve az új stratégiákról. Az Európai Parlament delegációja több javaslatot is tett. Itt tulajdonképpen arról az állásfoglalásról van szó, amit a kozak már elfogadott a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban. A javaslat az volt, és ezt a javaslatot is fogadták, hogy egy ponton módosítást indítsunk el. A Lisszaboni szerződés értelmében meg kell várnunk az október másodika utáni referendum eredményét, utána az írországi ratifikációt, és reméljük, hogy még az év vége előtt minden tagállam ratifikálni fogja a Lisszaboni szerződést. A kozák ösztönzi a Lisszaboni szerződés minél gyorsabbi hatályba lépését, és prágai kollégáink számára is ezt az üzenetet szeretnénk eljuttatni. A cseh köztársaság elnöke tegnap elmondta, hogy természetesen figyelembe veszi, hogy az Európai Unió összes többi tagállama már aláírta a szerződést. Hát ehhez elég kevés hozzátenni valón van. Csak egy egyszerű javaslatot engedjenek meg. A kozák rövidítés eléggé hosszú és bevált rövidítés, de lehet, hogy sokan nem értik pontosan, hogy mivel is foglalkozik a kozák. Úgyhogy azt a javaslatot tenném, hogy nevezzük a kozákot inkább kopálnak, mert igazából a parlamentek közötti együttműködésről van szó. Véleményem szerint nagyon komoly intézményről van szó, döntéshozatali szerepünk van, és hát lesznek változások a kozákkal kapcsolatban a Lisszaboni szerződés értelmében, mint ahogy a parlamenttel kapcsolatban is lesznek változások. Itt nem is a kompetenciák változnak, hanem inkább az együttműködés módja, és az abszolút demokratikus legitimitás biztosításának érdekében véleményem szerint jó lenne, hogyha átneveznénk ezt a szervet. Mindenki tudja, hogy brit konzervatív vagyok, és hát voltak problémáim a pártommal, úgyhogy jelenleg független képviselőként dolgozom itt a parlamentben. A konzervatív párt az Egyesült Királyságban tegnap este hivatalosan kijelentette, hogy elfogadja a ratifikációs eljárást, és nem lesz népszavazás az Egyesült Királyságban. Voltak olyan erősebb hangok, akik azt mondták, hogy igenis hivatalosan meg kell kérdezni a nép véleményét, tehát mivel már megvolt a hivatalos állásfoglalás, ezért mindannyian csak remélhetjük, hogy minden parlament itt az Európai Unión belül, tehát minden nemzeti parlament most már elfogadja a Lisszaboni szerződés hatályba lépését, úgy, ahogy az folyamatban van. Szükségünk van erre a szerződésre itt Európában. Eljött az ideje annak, hogy tovább lépjünk. Köszönöm. Grazie, signor vicepresidente. E... Nagyon köszönöm, alelnök úr. Megnyitom a hozzászólásokat. Brock úr már jelentkezett és szót kért. Öné a szó. Elnök úr. Az alelnök úr által elmondottakhoz szeretnék kérdéseket feltenni. Úgy gondolom, hogy a szoros együttműködés az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között a szubszidiaritási ellenőrzés kapcsán különösen lényeges kérdés és így az együttműködés a jogalkot alkotó intézmények között, az európai intézmények jogalkotási folyamata kapcsán, a nemzeti jogalkotások összefüggésében felveti természetesen az együttműködés fontosságának a kérdését. Nem tudom, hogy a kozák a hosszú távon ennek az együttműködésnek megfelelő eszköze lehet-e ugyanis a kozákban csak a Nemzeti Parlamentek Európa Ügyi Szakbizottságának a képviselői ülnek, viszont a jogalkotási és a szubszidiaritási ellenőrzési munkát szakbizottságok végzik a nemzeti parlamentekben. Ezért aggódom, különösen, hogyha arról hallok, hogy most kopárnak, kopárnak keresztezzük a koszákot, Néhányan az ott levő közül ezt úgy értelmezhetik majd, hogy a koszakot kiépítjük, és egyfajta közös európai közgyűlésé akarjuk bővíteni itt Európában, és itt kezdődik az én problémám. Ugyanis itt mi most a 28 parlament egyike vagyunk ebben a formációban, és ezzel eléggé a pályán kívül vagyunk. De a szerződés alapján mi vagyunk az egyetlen parlamenti jogalkotók. Tehát nagyon fontos, hogy a, egy olyan helyzetből, amikor a 28-szak egyike vagyunk, és ezt a szerepet játszuk, tulajdonképpen most átváltunk egy olyan funkcióba, ahol mi lehetünk az egyetlen parlamenti jogalkotó és ez a folyamat nem, probléma, nem problémamentes, lehet egy saját öntörvényű fejlődése. A kozák, fontos, hogy a kozákban ne értelmezünk bele többet, mint amit a szerződés mond róla. Ezért, hogy a kozák saját magának feladatokat tesz, feladatokat állapít meg önmaga számára, amelyek nincsenek benne a szerződésben, az azért egy kétséges dolog. Szerintem nyugodtan még egyszer erről majd beszélnünk, vitatkoznunk kell. Azt jónak tartom, és most nem személyeskedek, alelnök úr, már csak azért sem személyeskedhetek, mert helyesnek tartom azt, hogy te vagy azoknak az egyike, akik az elmúlt években végig foglalkoztak ezzel a kérdéssel. De az összes többi parlamentet ott delegációvezetőként szakbizottsági elnökök képviselik. A protokoll értelmében mi miért vagyunk magasabb szinten, mint a másik, mint a 27 nemzeti parlament, azáltal, hogy minket, a mi delegációkat alelnökünk vezeti, a parlament alelnöke. Meg bevezetőben is mondtam, ez sem problémamentes, hiszen itt van egy visszacsatolás, ami szintén problematikus, és eh, a nemzeti parlamentek eh, Európai Ügyi Szakbizottságait eh, képviselik a résztvevők a kozákban. Lehet, hogy Cassini elnöknek, az alelnök úrral, Macmillan Scott úrral még talán tárgyalnia kellene intenzíven meg kellene beszélniük, hogy hogyan lehetne észszerű módon kézbe tartani a folyamatokat, hogy nehogy hosszú távon valami kárunk származzon ebből. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Kurmai asszony. Köszönöm szépen, és alelnök úr, nagyon örömmel látom itt a körünkben. Persze gondolkozunk el neveken is, de fontosabb ennél a tartalom, a jó tartalom és a jó együttműködés. Határozottan hiszek abban, hogy ezen alelnök úr nagyon professzionális módon, magas szinten foglalkozik a kérdésekkel. Üdvözlöm tehát azt, hogy a cseh elnök Vaclavka az aláírta a Lisszaboni szerződést, tegnap itt ültünk a teremben, amikor ez megtörtént, úgyhogy az utolsó akadály is eltűnt a szerződés hatályba lépése elől. Szeretném aláhúzni azt a tényt, hogy minden nemzeti parlament támogatta a szerződést, még olyan országokban is, ahol bonyolult volt a ratifikációs eljárás, és nem csak egy egyszerű szavazás. Az új Lisszaboni szerződés erősíteti a szabszidiaritási elv tiszteletben tartását, ahogyan kedves barátom Brokkor is elmondta. A nemzeti parlamentek eh, nagyobb befolyását jól láttuk a, aznak kapcsán is, ami Németországban történt. Minél előbb el kell kezdeni az együttműködést a nemzeti parlamentekkel, ugyanúgy, mint az EP és a nemzeti parlamentek szakbizottságai között. Az EU elnökség felelőssége Spanyolország, Belgium és Magyarország a következő trojka munkája kell, hogy úttörő munka, és majd úttörő munka legyen a magyar elnökségre vár majd, hogy ki értékelje ezt az együttműködést, és akkor majd a kosszákot is Magyarország fogja vezetni. A spanyol, a belga és a magyar partnereinket, tehát arra kell biztatni, hogy az intézményi fejlődést mindenképpen prioritásnak tekintsék Hogyha ezzel egyetértenek, akkor a magyar képviselők erre mindenképpen számíthatnak, és nagyon örülök, hogy kedves kollégám Söflin képviselő is itt van a teremben. A nemzeti felelősséget is ki kell jelölni. Persze politikai okok is vannak, például a Duna régió probléma, amivel a triónak próbálkozni kell, ez közvetlenül is érinti Magyarországot. Magyarország az egyetlen Dunamenti ország ebben a trojkában, és nagyon súlyosan érinti a masszív migráció. És végül még egy apró megjegyzés. Szeretnék gratulálni, és köszönetet mondani Macmillan Scott úrnak azért a munkáért is, amit az esélyegyenlőség területén végzett. Köszönöm szépen, Gurmai asszony. Rangel kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Macmillan Scott alelnök úrnak is szeretném megköszönni az elért eredményeket és az erőfeszítéseket, amelyeket a koszákban tett, annak érdekében, hogy sikerüljön a ratifikációt, a Lisszaboni szerződés ratifikációs folyamatát végigvinni minden erőfeszítésre nagyon nagy szükség volt, és kulcsfontosságú volt ez a munka. Nem szabad alábecsülnünk azt a munkát, amit a koszák végez. És nem szabad alábecsülnünk azt sem, hogy a koszák milyen befolyással bírt a kozákban ülő cseh kollégákra. Ami a koszákat illeti mindazonáltal úgy érzem, hogy a jelen pillanatban itt az Alkotmányügyi Bizottságban nekünk mindenképpen prioritást kell adni a nemzeti parlamentekhez fűződő kapcsolatoknak. Értem persze a Brock kollega által kifejtett aggályokat, de a helyzet az, hogyha megnézzük, hogy mi történt néhány nemzeti parlamentben, a nemzeti parlamentek kisebbségében egyébként az európai ügyek őket megfelelően kezelik, eh, megfelelően foglalkoznak ezekkel az Európai Bizottságok, de nekünk fontos szerepünk van a, a tájékoztatásban. Tájékoztatnunk kell a nemzeti parlamenteket arról, hogy mi is történik Európában, és konkrétan az Európai Parlamentben. A kozákban eh, van igenis nagyon fontos az, és értelme van annak, hogy legyen egy nagyon erős és magas szintű európai parlamenti delegáció, amely minket képvisel, hiszen eh, nagyon fontos, jelentős a szerepünk is, amit a kozákban be kell töltenünk. Én eh, nyomon követem mindig, hogy mi történik a kozákban, és eh, a nemzeti parlamentekkel folytatott együttműködés alakulását, és nagy figyelemmel követem nyomon. Azt hiszem, hogy nagyon sok a munka, sok nemzeti parlamenti kép képviselő, annyira, annyira elfoglalnak a belügyek, hogy igazából nem érnek rá, vagy nem figyelnek oda arra, hogy mi történik itt az európai jogalkotásban, mi történik Brüsszelben. Ezért nekünk nagyon kell odafigyelni arra, hogy mm, több nemzeti parlamentben erősödjön az európai ügyekre való odafigyelés, hiszen mm, nem alakult ki még minden nemzeti parlamentben az európai ügyekkel való foglalkozás megfelelő kultúrája. És mm, azt hiszem, hogy alkotmányok soha nem elszigetelten működnek. Minden tagállam alkotmányát befolyásolja mindaz, ami Európában történik. És ha megnézzük azt, hogy például a Német Alkotmánybíróság döntésének milyen hatása lehet más országokra, akkor is látjuk, hogy igenis a tagállamok alkotmányai érintik a többi tagállam alkotmányát is, és az európai szerződést is befolyásolhatják. Ezért itt az Európai Parlamentben nagyon hasznos, előnyös lenne számunkra, hogyha nőne a nemzeti parlamentek szerepe, hogyha erősödne a szerepük, hiszen ők természetes szövetségeink, amikor arról van szó, hogy az Európai Unióban zajló folyamatokat demokratikus ellenőrzés alá vonjuk. A nemzeti parlamentek a szerepe rendkívül fontos, hiszen a saját óvó figyelő szemüket a saját eh, kormányukra eh, fordíthatják, és eh, a nemzeti parlamentek már a folyamat legelején is ellenőrző feladatot el tudnak látni, és mi is nagy mértékben hozzájárulhatunk ennek a kultúrának az erősítésében. Igen, hiszen nemzeti parlamenteknek meg kell tanulni, hogy eh, hogyan tudnak a legjobban odafigyelni arra, amit a tanácsban és eh, egyáltalán az intézményekben történik. Semmiképpen ne lássunk ellenfelet, hanem nagyon fontos szövetséges lássunk a nemzeti parlamentekben. Köszönöm szépen! McMillan Scott alelnök úrnak negyed óra múlva el kell mennie, jelezte rögtön, hogy nem sok ideje lesz, ezért kérek mindenkit arra, hogy maximum két percig beszéljenek, hogy még legyen időnk a válaszra is. Bronz úr. Köszönöm. McMillan Scott úr azt mondta, hogy a ratifik kommunikációs program demokratikus le- legitimációját meg lehet kérdőjelezni. De az ő korábbi pártja, a brit konzervatív párt, illetve a brit kormánypárt, a Labour, a munkapárt 2005-ben mind a két brit párt azt mondta, hogy igenis népszavazást fognak tartani. De amennyire tudom, ő sem távolodott el, vagy határolt el magát ettől a, a az ígérettől. Most a Léber és a konzervatív párt az Egyesült Királyságban egyaránt más mond. A demokrácia azt jelenti, hogy az emberek hatalmát jelenti, és nem a pártok hatalmát. És az brit embereket egyre inkább felháborítja az, ahogyan ezt a szerződésügyet kezelik a politikai pártok. Azt hiszem, hogyha a napi rendünket, illetve a politikai feladatainkat nézzük, nincs nagy értelme annak, hogy most visszatekintsünk a múltba, és régi, már elmúlt csatákat harcoljunk küzd meg újra. Ezért amit Macmillan Scott és Elmar Brock is mondott, az egyfajta történeti visszatekintés volt, és én most csak ha röviden szólhatok csak, annyit mondanék, hogy a Lisszaboni szerződés a mi parlamentünk és a nemzeti parlamentek viszonya szempontjából egyre fontosabbá válik. És ebből a szempontból és újra kell gondolnunk a delegációk összetételét, ami az Európai Parlamentet illeti. Azt az elgondolást támogatom, hogy a valódi, az a szint legyen képviselni a kozákban, ahol a valódi munka folyik, és kell, hogy legyen egy állandó visszacsatás, egy feedback a kozákban zajló, illetve az itt, az EP-ben és a szakbizottságokban, így az alkotmányi szakbizottságban zajló munka között. Ezért gondoljuk hát újra, hogy bölcse, ahogyan ez eddig működött, és nem lenne -e jó újra gondolni a delegációk összetételének a kérdését felülvizsgálni csinálni ezt. Söplin úr. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Több, problé- több kollega is felvetette az információ, tájékoztatás problémáját. Jobb mechanizmusra van szükség az európai intézmények, a helyi tagállami intézmények, és hát nyilván itt a nemzeti parlamentekről beszélünk, közötti információ áramlásra. A Gurmai elnök is említette, hogy 2011 első felében Magyarország lesz a soros elnök. Lehetne -e a koszák égisze alatt a trió elnökség, három parlament és az Európai Parlament között valamilyen találkozót megszervezi, vagy valamilyen állandó intézmény, talán egy albizottságot, ami segítené a trió elnökség munkáját. Nagyon köszönöm. Tarkovszki úr. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy kicsit változik a környezet, az új szerződés már kicsit más valóságban fog működni. Az én benyomásom az, hogy amikor a koszakot létrehozták, akkor megalakult, ez volt a kevés csatorna egyike, amelyen keresztül párbeszédet tudtunk folytatni a nemzeti parlamentekkel, és ezért is nagyon komolyan kell vennünk a nemzeti parlamenteket, mert befolyásolták az európai fejleményeket. De sok minden megváltozott, és egyetértek már Blokkal, kicsit mélyebbre kell ásnunk, felül kellene vizsgálnunk a nemzeti parlamentekhez fűződő kapcsolatunkat, ugyanis ezek a kapcsolatok most már sokkal komolyabbaká váltak a konvent kapcsán. Ez volt az első alkalom, amikor a szerződés módosításába bevontuk a nemzeti parlamenteket. Azután itt a, van a Lisszaboni szerződés, a sárgalap intézménye, itt a szubszidiaritás ellenőrzése kapcsán még szorosabban együtt fogunk működni a nemzeti parlamentekkel. Sok más fejlemény is van. Így például a Nemzeti Parlamentek Külügyi Szakbizottságának az elnökeit meghívtuk ide az EP külügyi bizottságába egy eszmecserére. Tehát más most már a környezetünk, egyre inkább valós formákban működünk együtt a nemzeti parlamentekkel. Most már nem csak vitatkozunk, hanem konkrét együttműködések vannak. A kozák eh, ülései elég akadémikus jellegei voltak, nem vettük annyira komolyan akkoriban még a kozákot, de most teljesen más perspektívából kell ezt az egész kérdést nézünk. Most már sok új csatornája van a valódi együttműködésnek, interakciónak, és ebből a szempontból kell megnéznünk, hogy hogyan működjön majd a jövőben a kozák. Nagyon köszönöm, és mielőtt Macmillan Scott alelnök úrnak megadom ismét a szót, szeretnék én is némi magyarázatot fűz adni néhány felvetett kérdéshez. Azt hiszem, hogy nem tudunk részletekre kitérni a Kozak 42. ülésével kapcsolatban, az ott történetek összefoglását írásban is megkaptuk. Most arról beszélünk, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után hogyan működjön a kozák. Ugyanis a Lisszaboni parlament megköveteli, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti együttműködést erősíteni kell, különösen a szubszidiaritás feletti ellenőrzés tekintetében és kicsit bonyolult a helyzet, ahogyan <clears throat> ezt a parlament elnöke is elmondta, a szakbizottságok elnökeivel egy találkozót fognak szervezni, és mint egy 400 ilyen szervezet, ilyen nemzeti parlamenti külügyi szakbizottság van, vagy európai ügyi szakbizottság, akivel kapcsolatokat tar- kell tartanunk, tehát ez nagyon bonyolult, tehát mint egy 8000 képviselőt jelent ez a 400 szakbizottság. Martin úr megvizsgálta ezt a konstrukciót, és egy módosítást javasolt erre. A tervezett 8 hetes határidő, ami a Lisszaboni szerződéses csatolt jegyzőkönyvben szerepel, tehát 8 héten belül lehet állásfoglalni a nemzeti parlamenteknek szubszidiaritást érintő kérdésekben. Nos, ez a határidő akkor kezdődik, mielőtt a szakbizottságok lezárták volna a munkát. Ez pedig eléggé bonyolultá teszi a kapcsolattartást. Mik a kozák legfontosabb feladatai, funkciói? Nyilvánvaló, hogy ez az alapkérdés amire választ keresünk. Megmilyen Scott maga is elmondta, hogy a kozák egyre fontosabbá válik, hiszen a szakbizottságok, valamennyi szakbizottság intenzív kapcsolatokat ápol most már a nemzeti parlamenti szakbizottságokkal a jogalkotási folyamat kapcsán és A kozáknak pedig elég speciális szerepe van, Európa intézményi kérdéseivel kell foglalkoznia ugyanúgy, mint nekünk egyébként. De nem egyes konkrét jogi aktusokba avatkozunk bele, hanem általános alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozunk, illetve a nemzeti parlamentekhez fűződő kapcsolat kérdésével. Ez egy nagyon lényeges elem eleme Európa további építésének. A mi szakbizottság tulajdonképpen nagyobb hatáskört kellene, hogy kapjon a kozákkal folytatott együttműködés kapcsán. Tegnap elfogadtunk olyan módosító indítványt, amelyben azt kérjük, hogy ennek a szakbizottságnak az elnöke vezető szerepet kapjon a kozákban, talán mint delegáció vezető, mint az Európai Parlament delegációjának a vezetője. Az Európai Parlament és a kozák közötti kapcsolat pedig nem szabad, hogy kizárólag csak a mi szakbizottságunkra korlátozódjon természetesen. Megmilanszka. Az Európai Parlament képviseletének a jellege a kozákban egy nagyon fontos kérdés, és tisztában vagyok azzal, hogy ebben a szakbizottságban is vita folyik erről. Elmar Brock tapasztalata és elkötelezettsége a szerződés egész élet történetében, a konventen keresztül és azon túlmenően jól érzékelteti, hogy mennyire érzékeny kérdés az, hogy hogyan tudjuk megteremteni az egyensúlyt az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek kapcsolatában. Itt az Európai Parlamentben néhány hete volt egy meghallgatás a nemzeti parlamentekkel, és láttuk, hogy a nemzeti parlamenteknek megnőtt az étvágya. Szeretnék a kozakot egyfajta kamarává alakítani. A másrészt viszont a szerződés miatti több változás azt fogja megkövetelni, hogy az együttműködés új formái alakuljanak ki, amelyek még nem jöttek létre. A spanyol elnökség nagyon keményen dolgozik ezen a dosszién, és ezt majd mások is megteszik, ugye az Európai Parlament is. Az egyik eljárás, ami zajlik, az, az arról folytatott vita, hogy az Európai Parlament hogyan viszonyuljon a nemzeti parlamentekhez. Nem csak az AFKÓ-nak van közvetlen kapcsolata, hanem más szakbizottságoknak is, de vannak azért szürke zónák, amelyekre szintén érdekes lenne odafigyelni. Brokor egy nevet e, em, azt e, utalt arra a névre, amit én javasoltam, a Kopárra, talán jobb lenne akkor koopárnak elnevezni, és nem kópárnak, ami egyértelművé teszi, hogy itt a kooperációról beszélünk. Gurmai asszony a soros elnökségekkel kapcsolatos felvetésében is arra utalt rá, hogy nagyon sok a kihívás itt az új EU külügyi képviselőhöz fűződő kapcsolatban is. Ranger úr abból indul ki, hogy az ő parlament az egyik leghatékonyabb és nagyon elkötelezetten működik együtt az Európai Parlamenttel. Elhangzott egy kérdés a kozak új szerepéről és ennek a középpontjában is a tájékoztatás, az információ áll, ahogyan Söpflin úr is felvetette, hogy hogyan tudnának hatékonyabban együttműködni a parlamentek. Az Európai Parlament nem csak a titkárságot bocsátja rendelkezésre, hanem az egész elektronikai hátteret, a nemzeti parlamentek, az Európai Parlament és a bizottság közötti információ cseréhez. És a nagyon fontos, hogy az Európai Parlament továbbra is kézben tartsa a közöttünk és a nemzeti parlamentek közötti információ csere infrastruktúráját, és engedje át ezt a bizottságnak. Vannak itt nagyon fontos határidők, amelyek sokszor eléggé önkényesek, és amelyeket lehet, hogy módosítani kellene és az eljárásokat is, a nemzeti parlamentekkel folytatott eljárásokat is talán módosítani kellene. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a bizottság több és gyorsabb tájékoztatást adott a nemzeti parlamenteknek sokszor, különösen Wallström asszonynak köszönték meg azt, amit ennek kapcsán elvégzett de azért ne töltsön be több, ne kapjon nagyobb szerepet a bizottság, mint amit a szerződés lehetővé tesz számára. Nagyon komolyan és a szabályokhoz ragaszkodva kell együtt működnünk. Bronx úr felvetése kicsit visszavisz az Egyesült királyságban. Nem alkotmány írja elő a nép szavazás elírását, mindig politikai döntés volt, amikor népszavazásokat írt ki valamelyik kormány, akár az én pártom által irányított kormány is, de ahogy elmondtam, ez most már nem opció. Írországban viszont az alkotmány írja ezt elő, és ott ez így is történt. Az egész folyamat, a szerződés elfogadása tökéletesen demokratikus legitimációval történt. És kicsit talán büszke is vagyok arra, hogy az Európai Parlament most már új eh, lábakon áll, a képviselők jogállása, az asszisztensek jogállásának az új szabálya megszületett, és 25 éve Brock úrral együtt vagyok már képviselő, és eh, végig követtük azt, eh, az egész folyamatot, és erre büszke vagyok. Voltak olyan pillanatok is, amikor inkább szégyeltem magam Ma Londonban a, az alsóház eh, arról vitatkozik, hogy hogyan tudja szabályozni a képviselők eh, kiadásait, költségtérítését, és ennek kapcsán én nagyon büszke vagyok, hogy az Európai Parlament sokkal szigorúbb ellenőrzés biztosító szabályokat fogadott el, mint a legtöbb nemzeti eh, parlament. Hát legyünk tehát büszkék, és továbbra, tovább dolgozzunk, és megfelelő képviseletet biztosítunk itt az embereknek Európában. Nagyon köszönöm, és azt hiszem, hogy akkor az ülésünknek ezt a részét lezárhatjuk. Possiamo allora prendere di nuovo eh, In esame il punto precedente, il quinto punto, all'ordine del giorno stava appunto parlando. Akkor következik az eh, ötös pont. Traskowski úr a biztos jelöltek meg hallgatásáról beszélt nekünk. És pontosan azzal eh, foglalkoztunk, hogy milyen kérdéseket tegyünk fel a jelölteknek. Söflin úr már elmondta a véleményét, most Ebner kollégának adnám meg a szó. Köszönöm szépen. Egy probléma teljesen világossá vált, mégpedig az, hogy alapvető, általános kérdéseket kell megfogalmaznunk. Ez az A rész, és azután a B rész, olyan konkrét kérdések, amiket akkor kell megfogalmaznunk, hogyha világosá vált, hogy ki a jelölt egy adott posztra. Ahogyan az általános kérdésekről beszéltünk, amelyeket előre meg tudunk fogalmazni. Köszönöm ezt a szerintem nagyon jól sikerült javaslatot. Azt hiszem, hogy egy olyan szempont van, amire Rendú Duff tett említést, aminek a súlya még nem elég nagy ebben az öt pontban. És azt kérném, hogy ezt a szempontot még explicit módon vegyük föl a kérdések közé. Miről is van szó? a polgárokhoz fűződő viszony. Ez túlmutat a választójog kérdésén. Azt hiszem, hogy ennek a biztosi munkakörnek a kapcsán fel kell vetnünk azt, hogy milyen konkrét tervei lesznek az illetőnek, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet Európát közelebb vinni a polgárok, polgárokhoz, illetve a polgárokat közelebb hozni Európához. Azt hiszem, hogy Wallström eddigi biztos asszony is sokat tett ezért, de Független attól, hogy ki lesz az új biztos, ennek a biztos jelöltnek szerintem ezt a kérdést elég konkrétan fel kellene tennünk. Ezt kérem, hogy vegyük még fel. Egyébként nagyon jó javaslatnak tartom ezt, amennyi az előkészületek kapcsán erre lehet lehetőséget adni. Köszönöm szépen, Sóvic képviselő. Köszönöm, elnök úr. Sok minden elhangzott már. Tarkovszki úr által elmondottakra, és választ adok az önkérdésére. Mi prioritásokat szeretnénk meghatározni, és nem annyira ajánlásokat. Azt hiszem, hogy a kérdések kapcsán, amit biztos jelölteknek teszünk majd. Azt kell a középpontba helyezni, hogy hogyan akarja a biztos jelölt most a Lisszaboni szerződés szellemében előre vinni, tovább vinni az európai ügy építkezését, és a, a fáradás, az elfáradás jelei ellen fellépni. Azt hiszem, hogy a jövőbeni bizottság, illetve a biztosok nem csak arról kell, hogy kérdéseket kapjanak, hogy az adott főigazgatóságon milyen feladatokra készülnek, és nem csak egy ilyen briefingre van szükség, hanem azt kell megkérdeznünk, hogy mit teszi őt kreatívá, mik a célkitűzései a biztosnak, hogyan akarja a saját szakterületén továbbvinni az ügyeket, annak érdekében, hogy leküzdhessük ezt az európai fásultságot. A nemzeti parlamentekhez fűződő viszonyunkról beszéltünk az előbb, és ez is szorosan összefügg ezzel. Brock kollega jogosan hívta fel a figyelmet arra, hogy nagyon nagy figyelemmel kell követnünk azt, hogy az Európai Bizottság hogyan írja tovább az integráció folyamatát. Nem szabad, hogy visszalépjünk a politikai folyamatokban. Ezért azt hiszem, hogy a prioritások sorrendjét meg kellene változtatni, ahogyan ön is mondta, a kettest kell előrevenni, mert ez a döntő pont, és a szóbeli megkérdezés kapcsán is ezt még kell majd tüzetesebben körbejárni. De a által elmondottakra is nagy hangsúlyt kell fektetni, hogyan kívánja a transzparenciát növelni a következő bizottság, illetve az Európai Parlamenttel hogyan kíván együttműködni. Köszönöm szépen, angel képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd mondjam el, hogy teljesen egyetértek Traszkowski kollega véleményével eh, a kapcsolatban, hogy eh, mi legyen a stratégián. Nem csak az írásbeli eh, kérdésekkel, hanem a szóbeli meghallgatás lebonyolításával is. Egyetértek, hogy a prioritás listán a kettes tétel legyen az egyes. Természetesen az európai külszolgálat kérdése konkrét kérdés, úgyhogy nem lehet első prioritásunk. De úgy gondolom, tágabb megfogalmazást és készíthetünk a kettes számú prioritáshoz. Tehát a Lisszaboni szerződés által szükségesített újításokkal kapcsolatban, mert a jövő évi fő prioritása az Európai Bizottságnak egy áttekintés lesz, a joganyagok áttekintése a Lisszaboni szerződés fényében, és gondoskodnunk kell arról, hogy a különböző intézmények, a tanács, a bizottság, sőt még mi is, a parlament, mindent megtegyünk azért, hogy a Lisszaboni szerződést megfelelően tudjuk alkalmazni. Úgyhogy szerintem a prioritásunk az kell, hogy legyen, hogy 2010 végére készítsünk egy jelentést, amely egy átfogó értékelése mindazoknak az intézkedéseknek, amelyeket a különböző intézmények az EU szintjén tettek, a Lisszaboni szerződés által bevezetett változtatások megvalósítása érdekében. Szerintem ez kell, hogy legyen az első számú prioritásunk. Rá kell, hogy vegyük az Európai Bizottságot is, azon belül az intézményközi tárca birtokosát, a megvalósításra. Úgy gondolom, hogy ők felelnek azért, hogy képesek legyenek elvégezni az év során ezt a munkát, illetve ez a biztos, aki ezt a tercet kapja, igen kemény feladattal kell, hogy majd megbirkózzon az Európai Bizottság számára. Ez egy nagyon komoly munka lesz, komoly felelősség, és mi az Európai Parlament részéről szintén felelősek vagyunk azért, hogy értékeljük és nyomon kövessük mindazokat a témákat, folyamatokat, amelyek a különböző szinteken, különböző intézményekben lezajlanak. Úgyhogy én ajánlom, hogy egy ilyen általános értékelést készítsünk. Bronz úr következik. Köszönöm, én a prioritás tervezet négyes pontjáról szeretnék beszélni, arról, hogy egy egységes választási rendszer valószínűleg növelné a választási részvételt. Szerintem itt elmegyünk a lényeg mellett. Nem a választási rendszerem múlik a részvétel, hanem a tartalman, az érdemi kérdéseken, és szerintem a tagállamoknak kell eldönteniük, hogy hogyan választanak a polgáraik, nem az EU-nak és nem is az a probléma, hogy az egyik kollega mondta, hogy nem ismerik eléggé az EU-t, vagy nincs elég információja az embereknek. Az emberek nem bíznak az EU által jutatott információkban. Ez a szakbizottság néhány hónappal ezelőtt úgy döntött, hogy több pénzt fordítsunk ezen túl az EU hasznának kommunikálására. Fox és Schmidt uh, urak uh, szerintem ne csak az EU uh, szerint nem csak az EU e, hasznát, hanem a kárát is e, hirdetni kellene. Persze ezt később leszavazták, pedig így tudná megítélni a közvélemény, hogy mennyit ér az EU. Köszönöm. Brock. Köszönöm, Brock úr. Elnök úr, nagyon köszönöm a javaslatokat, amelyeket elkészített, ez nagyon jó alapja lesz a munkának. Különböző megfontolások húzódnak meg ezek mögött, például a választási jog kapcsán azért vannak aggájaim is, hogy ez központi kérdés lehet-e, ugyanis nagyon eltérőek a hagyományok a tagállamokban, a választójogi rendszerrel kapcsolatos hagyományok, ez attól is függ, hogy kis országról van szó, vagy nagy országról, így az egységesítés itt problematikus egyébként, és azt hiszem az Amsterdami szerződésben érvényesítettük azt, hogy egy elv, az arányosság elve közös um, a tagállamokban, ez mindegyik tagállamban érvényes. Talán még azt mondhatjuk, hogy uh, itt nem egységesíteni akarunk, hanem közös további elveket szeretnénk bevinni a választási választójogi rendszerekbe, de ne beszéljünk uniformitásról, ne beszéljünk egységesítésről. És még egy utolsó megjegyzést engedje meg, mert utána el kell mennem. Talán ezt a tájékoztatásképpen el kell, hogy mondjam. Hogyha igaz az a hír, hogy a bizottság elnöke úgy tervezi a biztosok kijelölését, hogy idén már nem lesznek meghallgatások, és csak januárban lesz a parlament utolsó szavazása, vagy a vétója, akkor ez problématikus lesz a számunkra. Ugyanis a tanácsban vannak olyan elképzelések, hogy a magas képviselő, a külügyi képviselő már január 1-én kezdjen el dolgozni a szerződés hatályba lépésével együtt kezdhesse a munkáját. És világosá kell tennünk, hogy a magas képviselő, illetve a bizottság új alelnökének a funkciója nem megosztható funkció, ez a kettő, hanem ez egy személy kell, hogy betöltsen, és akkor, amikor már az egész eljárás lezajlott az Európai Parlamentben is, és amikor már az összes biztos jelöltet meghallgató, meghallgatásokon. Talán észszerű lenne, hogyha ez a szakbizottság ezt a véleményét a bizottság, az Európai Bizottság tudomására hozná, hogy nehogy valami félreértés legyen. Köszönöm. Most pedig Darfur következik. Mielőtt Brock úr elmegy, szerintem fontos, hogy pontosítsunk, hogyan is néz ki a szerződés hatályba léptetésének eljárása, folyamata. Ahogy én látom, ahogy én értem, a szerződés december 1-től lesz hatályos. A cseh dokumentumot azonnal letétbe kell helyezni az archívumban próbálok kapcsolatba lépni egy cseh szóvivővel, hogy ezt tisztázzuk, de most nyilvánvalóan jó úton haladunk ahhoz, hogy december 1-én hatályba lépjen a szerződés. És teljes mértékben rajtunk múlik, hogy a külügyminiszter tisztségre jelölt személyt ugyanúgy kezeljük el mint a többi biztos jelöltet. Hát a, ugyanolyan meghallgatást tarthatunk az esetében, mint a, a többiek esetében. Ez az AFET szakbizottság döntésén fog múlni. Úgy gondolom, hogy ezt nekünk itt ebben a szakbizottságban ma meg kell erősítenünk. Köszönöm Duff úr, ki kíván még szólni, Rirero úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Általában, amikor alkotmányos reformfolyamat zajlik, két szakasza van ennek. Először az alkotmányt kell elfogadni, most a Lisszaboni szerződésről van itt szó, ugye, és utána lehet végrehajtani az alkotmányos szöveget, vagyis ebben az esetben a Lisszaboni újdonságokat. A probléma a ratifikációval, az aláírással, a hatályba lépéssel nem tűnik el. A hatályba lépés után nehéz lesz a megvalósítás. Véleményem szerint az alkalmazás a Lisszaboni szerződés végrehajtásának különböző mm, mozzanatait nem azok a, nem azzal szakbiztos fogja lebonyolítani, akit mi meghallgatunk, lesznek olyan mozzanatok, amelyekért más biztosok lesznek felelősek. Úgyhogy vissza szeretnék térni azokra a kérdésekre, amelyeket felteszünk a jelöltnek. Ezeket a kérdéseket fel kellene tenni azoknak a más biztos jelölteknek is, akik a Lisszaboni szerződés végrehajtásáért felelősek. Ami ezt illeti egyébként, ahogy már el is hangzott, jó lenne, hogyha az egyes és a kettes pontot összevonnánk. Ugye a külszolgálatról és a főképviselőről van szó. Mind a kettő nagyon fontos dolog, de igazából mind a kettő a Lisszaboni szerződés által létrehozott újdonságok kategóriájába tartozik. Végül még hadd szóljak a választási rendszerek egységesítéséről. Azt hiszem, hogy van egy csomó minden, amiről beszélhetünk annélkül, hogy a tagállamok belügyeibe beavatkoznánk. Például lehetne ugyanazon a napon tartani minden országban a választás, már ez is nagyobb jelenlétet biztosítana. Aztán lehetne olyan választási lista, ami különböző tagállamokból áll össze. Egy csomó kicsi újdonsággal, kicsi reformmal lehetne előrelépni, a főszabályon nem változtatnánk, a tagállamok döntenék kell végeredmény, hogy hogyan zajlik a választás, de kis újdonságokkal ö, nagyobb láthatóságot biztosíthatnánk az európai választásnak. Elnök, mielőtt megadnám a szót a jelentéskészítőnek, hogy válaszoljon, mivel az a feladatom, megpróbálja konszenzust kialakítani, vagy legalábbis nagy többséget. A jelentés készítője majd kiavít, ha szükséges, de hadd hangsúlyozzam, hogy milyen problémás a menetrend. Ez Dafur említette, de hát ez nem a mi hatáskörünk, az elnöki értekezletnek kell ebben döntenie. és hogyha a titkárságtól kapott értesüléseknek hiszünk, akkor ez meg is fog történni. Az elnöki értekezlet, összeül, bizonyos kérdéseket felteszünk nekik, de nem mi döntünk. Na most azzal kapcsolatban, hogy milyen kérdéseket kíván feltenni a szakbizottságunk, úgy gondolom, hogy konszenzus van abban, hogy ne tegyünk javaslatokat saját nevünkben, inkább csak illusztráljunk bizonyos prioritásokat, azokat a területeket, amelyekről a jelöltnek be kell számolnia a jelentés készítője már beszélt erről. Ami a tartalmi részt illeti, az egységes kérdőív ötödik kérdésénél lehetne konkrét a Lisszaboni szerződés megvalósításával kapcsolatos aspektusokat felvetni. Egy csomó fontos dolgot említettünk itt, a prioritások között lehet-e rangsorolni? Felírtam, hogy külszolgálat, nemzeti parlamentekkel való kapcsolat, aztán népkezdeményezések. És még van valami, nem vetettük fel. Az emberi, az alapvető jogok, illetve az emberi jogi egyezményhez csatlakozás, az alapjogi kártával kapcsolatban sorállamnak fenntartásai vannak, és aztán van még itt a választási eh, rendszer, és az a eh, lehetőség, hogy eh, jogalkotási javaslatokat kérhetünk a bizottságtól a 225-ös új cikk értelmében. Ennyiben foglalnám össze. Meg kell próbálni konszenzusra jutni, vagy legalábbis nagy többséget kialakítani. Átadnám a szót a jelentés Alapvetően az lenne az általános eljárás, hogy itt most berekesztenénk az ülést, és akkor két-három hétig egyeztetnénk, csak hogy erre most nincs idő. Szeretném, hogyha nagyon gyorsan lezárnánk ezt a vitát, és azonnal konszenzust alakítanánk ki, hiszen tudjuk, hogy mennyire szorít az idő. Szóval alapvetően a következővel kezdeném. Többen beszéltek önök a közvélemény nyilvántartás, közvélemény tájékoztatásáról, illetve az állampolgárral való kapcsolat kialakításáról. Én azt mondanám, hogy az ötös pont nagyon konkrét, és helyett egy másik szöveget fogalmaznék, figyelembe véve, amit Andrew Shefflin és mások említettek, hogy egyértelműen az információs kampányról szóljon ez a pont, illetve arról, hogy hogyan kapcsolódunk a polgárokhoz. Azt hiszem, hogy ez egy jó megoldás lesz. Ami a választási jogot illeti, többen említették önök közül, hogy a kérdés jelentősége egyértelmű, csak a megfogalmazás lehetne más. Uh, lehet, hogy a jövőbeli egységesség az túlzó kifejezés. Megkérném talán Andrewt, hogy egy másik szövegjavaslatot készítsen, és akkor ezt önök elé tárom. Ezt fogom csinálni, hogy mindenkinek ma még megküldöm az új ö, változatot, és akkor ö, mailben vagy telefonon még tudunk egyeztetni, és lehet, hogy még ma vagy holnap délelőtt kialakul a végleges szöveg. Tehát azt javaslom, hogy Andrew egy kicsit általánosabb szöveget készítsen, és a uniformity kifejezést vegye ki a szövegből, hiszen ez nagyon nagy vitát kelt. Ami a kettes és az egyes pontot illeti. Már az elején szóltam, hogy egyetértek, hogy valószínűleg a kettes pontnak kellene előre jönnie, és ezzel sokan egyetértettek, úgyhogy ezt a kettőt megcseréljük. Aztán van egy kérdés. Két opciónk van. Egyetértek Söpfin úrral, hogy valami általánosabbal kellene kezdenünk. A jövőképpel, az Európai Unió jövőképével. Hogyha a kettes ponttal kezdjük, de még egy mondatot hozzáteszünk, teszünk annak érdekében, hogy ne az apróságokkal indítsunk lehetővé tennénk a biztos erőtök számára, hogy kifejtsék az általános kérdések alapján a véleményüket, a szerepüket, prioritásaikat, stb. Minden esetre egy mondattal kezdenénk a jövőképre vonatkozóan, aztán lenne egy mondat. általános értékeléssel kapcsolatban, hogy Rengel úr eh, javasolta, ez nem két eh, általános eh, kérdés, egy mondat, és utána jönnének a részletek. És a második pontba kerülne a külszolgálat, a külszolgálat persze a Lisszaboni szerződés végrehajtásának része, de úgy gondoltam, hogy annyira fontos, hogy külön kiemelhetnénk. Mindenesetre összefoglalva, első kérdés, első prioritás, általánossággal indul, jövőképre vonatkozóan, hogy hogyan látja a biztos jelölt a jövőt, a szerződés. Második kérdés az általános értékel, második mondat az általános értékelés, aztán a részletek, kettes prioritás külszolgálat, hármas információs kampány, egy új bekezdéssel, amit ma írok meg. Négyes a Stockholmi program, az ötös a választási szabályozás, és kérem Andrút, hogy új szöveget készítsen ehhez. Tehát még ma összeállítjuk ezt az öt pontot, és mindenkinek megküldöm észrevételezésre. Hogyha bárki kapcsolatba akar lépni velem, kérem, hogy mailben vagy telefonon tegye meg és akkor bízom benne, hogy ma estére sikerül új konszenzust kialakítani. Olyan konszenzust, ami mindenkinek megfelel, hiszen úgysem lesz időnk erről már szavazni. Jól gondolom? Igen, a titkárság is megerősíti, hogy így van. Természetesen, hogyha most van ezzel kapcsolatban észrevételük, akkor szívesen meghallgatom azt, Persze vannak más témák is, például az egyezményhez való csatlakozás, az emberi jogi egyezményhez való csatlakozás, Járgi úr is felvetett egy fontos kérdést, az alapjogi kárta kérdését, mások is beszéltek róla, és annak a következményéről, ami Horvátországot illeti, meg a többi jelölt államot úgy gondolom, és itt ezt lábjegyzetben jegyzem meg, hogy úgy lesz ez, ahogy korábbi csatlakozásoknál és az eurónál még lehetett opt-out kapni a régi tagállamoknak, de az újaknak már nem. Ugyanez lesz a helyzet a csatlakozó államok esetében, véleményem szerint. Tehát amikor Horvátország és más tagállamok csatlakoznak, akkor nekik el kell fogadniuk az összes jelenlegi szabályt. Lengyelország, Egyesült Királyság és Köztesség opt-outja az alapjogi kárta alól nem vonatkozik majd az új tagállamokra. Most ami a jegyzőkönyveket illeti, tudjuk, hogy a jegyzőkönyvek bizonyos félelmek eloszlatását szolgálják, de Úgy gondolom, hogy el, amit elmondtunk, az elég a meghallgatásokhoz. Van még egy csomó érdekes kérdés, ezeket a szóbeli meghallgatások fel lehet lehetni. Egyébként hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy a lényegre kell összpontosítanunk. Tehát ugye az írásbeli kérdésekre jól fel lehet készülni, aztán rajtunk múlik majd, hogy milyen szóbeli kérdéseket tudunk feltenni, és arra, hogyan reagál a biztos jelölt. Persze ez azon fog majd múlni, hogy azon is, hogy hogyan válaszol a, az előzetesen feltett kérdésekre. Saját jövőképéről, prioritásairól fog beszélni a jelölt. Lehet, hogy kíváncsiságunkat, elvárásainkat ki fogja elégíteni már ebben a szakaszban. Mert a szóbeli kérdések pontosan ezt a célt szolgálják, hogy lássuk, hogy spontán módon miként tud felelni kérdésekre a jelölt, mennyire felkészült. Ez a céljuk tehát ezeknek a kérdéseknek. Összefoglalva nagyon sok más kérdésről is beszélhetnénk, de egyszerűen nem lesz tér ezek feltevésére. Akkor az előbb elmondottak szerint állítanánk össze az öt pontot, öt kérdést, öt prioritést. További észrevételük van, akkor nagyon szívesen meghallgatom őket. Az elkövetkező órákban ezek alapján fogom végezni a munkámat. Köszönöm. Possiamo ritenere che ci sia un consenso su questa proposta del Azt hiszem, hogy konszenzus van a javaslatok tárgyában. És szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének hivatalosan is, ugyanis mindnyájan fejhajtással adózunk az ő szakértelme és rugalmassága előtt. Még egyszer köszönöm. Valójában elvégeztük a munkánkat, csak azt kell bejelentenem, hogy hol és mikor lesz a következő ülés, november 30-án 3-tól fél hétig, és december 1-én 9-től fél egyig, mind a kettő Brüsszelben. Nagyon fontos az is, hogy a Libé és Júri bizottsággal együttes ülést is tartunk a Stockholmi programmal kapcsolatban, mégpedig november 12-én 2-től 3-ig itt Brüsszelben. Köszönöm szépen a részvételüket, ezzel bezárom az ülést.